nem, nem, nem mint egy parlament, hanem mint egy egyetemi önkormányzat, ahol különféle lobbisták röplapokat szórnak a kezünkbe. Grazie, onorevole Bradburn. Köszönjük Bradburn úrnak a kiváló javaslatot. Természetesen továbbadjuk a javaslatát a kövesztoroknak, hogy foglalkozhassanak ezzel az ügyel érdemben is. Tehát Mielőtt rátérünk a szavazásra, van néhány bejelenteni valóm. Először is az illetékes bizottság korrigálta az Európai Parlament álláspontjára vonatkozó szövegjavítását, amely a harmonizált feltételeket fekteti le az építőipari termékek forgalomba hozatalára vonatkozóan, a 216-os házszabály 4-es bekezdése értelmében ezt a korrigendumot elfogadottnak tekintjük, ha csak 48 órán belül egy frakció, vagy legalább 40 eh, képviselő ellenkező irányú javaslatot eh, nem nyújt be, ekkor eh, szavazásra bocsátjuk. Egyébként maga a korrigendum a Szenszan Direkt szájton található meg. 211-es szabály 3-as bekezdése érdek, értelmében az Alkotmányügyi eh, Bizottság azt javasolja, hogy az 56-os házszabály és az 50-es házszabály értelmes a következő legyen. Az 56-os eh, házszabály eh, hármas bekezdése értelmében az illetékes bizottság mielőtt döntést hoz eljárási ügyben, lehetővé kell, hogy tegye, hogy az 50-es szabály értelmében a társult bizottság eljárás értelmében a társult szakbizottság a saját kompetenciájába tartozó módosítókról döntést hozhasson, és ezeket az egész ház elé terjeszthesse, amikor plenárison szavazunk erről. A hat módosító indítványok benyújtásától számítódik a határidő, ha csak a parlament másképp eh, nem döntött. A, ez volt tehát az 56-os ház beértelmezése. Az elnökök értekezlete úgy döntött, úgy, dönthet úgy, hogy társult bizottság eljárást alkalmaz, így azonban az egész eh, eljárásra vonatkozik ez, és a szavazást is a társult bizottságban e, követő szavazás eredményét az illetékes bizottságnak tiszteletben kell tartania, és megfelelő időt kell biztosítania a társult bizottságnak az ügy tárgyalására. Hogyha az illetékes bizottsága nem tartja tiszteletben a társult szakbizottság ezen jogait, akkor a társult szakbizottság módosító szavazatait közvetlenül a plenáris ülés elé terjesztheti, de csak akkor, hogyha az adott szakbizottság kizárólagos hatáskörébe tartozó területekről van szó. Ezt elfogadottnak tekintjük ezt az értelmezést, ha csak a holnap, az a szerda estig ellenkező irányú javaslatot nem tesz senki, illetve nem um, ellenkezéséről nem értesíti az elnökséget. Ezt az eheti um, ülés jegyzőkönyvéhez csatoljuk. Na, ezt letudtuk, és akkor folytathatjuk a szavazással. Az egyszerűsített eljárás értelmében kezdünk. A Zsoli jelentéssel az EK és a Dél-Afrika közötti a kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodás módosítása a téma. Elektron név szerinti szavazással szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És megállapítom, hogy elfogadtuk a jelentést. A következő megint csak egyszerűsített eljárás keretében a COPPA jelentés az EU, Izland, Liechtenstein és Norvégia közötti megállapodások témájában mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Következő. Parancsoljon. Nem működik a gép, úgyhogy kérem, technikus küldjön, nem tudok szavazni. Prego l'onorevole Cofferati. Cofferati úr. Probléma, non funziona l'apparecchio. Igen, az én szavazógépem sem működik. Szeretném, hogyha e, mellette leadott szavazatomat e, feljegyeznék. Rendben, természetesen következik ugyanazon eljárás keretében